Good, good morning, uh, ladies and gentlemen, dear colleagues. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Too spät. Kicsit uh, későn kezdtünk, 6 perccel később. Mindenkit uh, üdvözlök. Ez az egyik legnagyobb termünk, de hát kilenckor még úgy látom kicsit túl korán van. A tolmácskabinok tele vannak, üdvözlöm a tolmácsokat is, akik fentről már integetnek. Itt lent még sok hely van. Mégis a legfontosabb kollégák már itt vannak, a két társelőadó, egy alelnök eh, asszony is itt van, és néhány koordinátor. Üdvözlök mindenkit! Örülünk, hogy ma másodszor az adóügyekért felelős biztos üdvözölhetjük. Szeretettel köszöntöm, biztos úr. Az elmúlt két évben a plenáris ülésen és a TAXE 1 és TAXE 2 szakbizottságban, és itt a mi bizottságban is megvitattuk az aktuális adópolitikai kérdéseket. Március 14-én volt a plenáris ülésen egy vita amelynek kapcsán ön világossá tette a célkitűzéseit. Azóta hét hét eltelt, Időközben persze volt több ülésünk egyes konkrét kérdésekről. Ma egy sor pont szerepel a napirendünkön, így például a dokumentumokhoz való hozzáférés. Néhányunk, vagy talán mindannyiunk számára a dokumentumokhoz való hozzáférés azért is fontos, hogy saját magunk is képet alkothassunk arról, ami történik. Azok az anyagok, amelyeket a bizottság rendelkezésünkre állított, és fog állítani ilyen jövőben, egyre, egyre jobb minőségűek, de azok a dokumentumok, amelyekhez a tanács hozzájárulása is kell, ezekkel kapcsolatban egyre romlik a helyzet. Hadd mondjak egy példát. A briefing note a Code of Conduct csoporttól 2016-os dokumentum, amelyet tehát csak a taxa 1 és 2 működésének befejezése után tettek közzé. Egy 33 oldalas dokumentum, és az első oldala napirend, az összes többi rész pedig feketével olvashatatlaná tettek, mert azt mondták, hogy ez vagy nem tartozik a témához, vagy olyan indokolással, hogy ez egy belső vita, az illetékes munkacsoport, a Code of Conduct munkacsoport belső anyaga. Hát őszintén igen, ezt vettem a bátorságot, és lefotóztam egy ilyen fekete oldalt, hogy ezt dokumentáljam. Tényleg az egész oldal fekete. És a parlament ezt azért hosszú távon nem fogadhatja el. Itt ez nem, nem ön ö, a hibás biztos úr, hanem a tanácstól. Szóval ezt nem fogadhatjuk el. Ezt egyszerűen ebben nem egyezhetünk bele. Itt ö, ez egy persze nagyon sok idő, energia kell ezeknek a dokumentumoknak az olvasásához, de hát itt van ez a szélsőséges példa, hogy ilyeneket kapunk, fekete dokumentumokat. Visszatérünk a, arra a kérdésre, amit önnek megköltünk, és ön írásban megküldte nekünk a válaszait. Úgyhogy mielőtt további előzetes megjegyzéseket teszek, szeretném megadni önnek a szót, tartsa meg a bevezetőjét, és utána jön a vita. Tehát ismét üdvözlöm, öné a szó, parancsoljon. Merci, monsieur le président, cher Van Langen. Köszönöm szépen, kedves Langen úr, alelnök úr, Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, köszönöm szépen ezt a meghívást, mindig nagy örömmel fogadom el most is és mindig megfelelő pillanatban érkezik ez a meghívás. Ez ugyanis megfelelő pillanat arra, hogy az előre haladást értékeljük az adó elkerülése elleni harcban. Ugyanis ez az adó elkerülés elleni harc egy olyan folyamat, amelyben a két intézményünk természetes szövetséges a politikai program terén, illetve a koncepciók keretében is az adó elkerülés ellen, adócsalás ellen fel kell lépni az átláthatóság jegyében. Ami minket illet, mindent megteszünk, ami tőlünk telik mindenkor, hogy eleget tegyünk az Európai Parlament igényeinek, és az önök szakbizottsága igényeinek. Ez egy abszolút prioritás az Európai Bizottság számára az adóelkerülés elleni fellépés. Konkrét bizonyítékokkal is szolgálhatok az utóbbi két és fél évben a Juncker Bizottság, amelyben ennek a témának a felelőse vagyok, zsúfolt tematikát dolgozott és követ ambíciózusan az adócsalás ellen. Hét szakbizottság, pontosabban ez a szakbizottság, és a, a TAX szakbizottság is együttműködik ebben. Az európai polgárok felé olyan üzenetet küldünk, hogy ambíciózusan és határozottan fellépünk az adóelkerülés ellen. Ez egy égetően szükséges feladat, a Panama kiszivárogtatás nyomán. Ne várjuk meg, hogy a következő botrány ébresszen fel bennünket. Ezért kell elszántan folytatnunk a küzdelmet az adóelkerülés, adócsalás ellen. Az Európai Parlament és az európai polgárok többsége azt várja tőlünk, hogy szüntessük meg az adó elkerülést 74%-a a megkérdezett polgároknak ezt várja tőlünk, hogy határozott intézkedéseket tegyünk. E néhány bevezető szó után szeretnék kifejteni négy olyan vonatkozást, amit fontosnak tartok. És a terepen a kezdeményezésen gyümölcsei is kezdenek már megjelenni definíció szerint persze mindig van idő eltolódás. Az ember elindul egy jogalkotási kezdeményezéssel, aztán ebből szavazás lesz, és végül alkalmazni kell. 2017 konkrét előrelépéseket hozó év ezen a téren. Uniós szinten a pénzügyi adóügyi intézmények már is begyűjtötték a bankszámlákról szóló információkat, és kialakult egy rendszer, amelynek keretében automatikus adatsere történik a tagállamok között. 2017-től kezdve, és aztán ez folytatódik 2018-ban is. Tehát a pénzügyi adatokat nyomon tudjuk követni Willy Mauerrel találkoztam tegnap Bernben, és a banktitokra én már Svájc sem tud érvényesen hivatkozni, tehát eltűnőben van a banktitok, mint hivatkozási alap. És azt hiszem, hogy erre büszkén tekinthetünk, mint konkrét eredményre. És az adóhatóságok közötti tagállami adatsere, az adatok nyomon követése, tehát szépen halad előre. Országonként készülnek a jelentések, az adatbeszámolók, és nem mondom, hogy minden megvalósult, de az idei évben már működőképes a rendszer, és hozzáférünk az alapvető információkhoz. Nem csak a pénzmosás területén, hanem a számunkra fontos adóelkerülés elleni területen is. A cél, hogy átültessék a tagállamok az idei év végéig az erre vonatkozó rendelkezéseket. A politikai és jogalkotási tájkép tehát azt mutatja, hogy jelen pillanatban a javaslataink alkalmazása, bevezetése folyik párhuzamosan az új kezdeményezés elfogadásával nem ülhetünk nyugodtan a babérjainkon, ahogy mondani szoktuk. Úgyhogy minél gyorsabban szeretnénk előrelépni az ütemtervünk keretében. Miközben odafigyelünk széles látókörrel a bizottság számára fontos egyéb szempontokra is. Tehát az irányelv megfelelő átültetése egy számunkra fontos terület, ezt nyomon követjük. Az európai szintű rendelkezések érvényesülése vagy nem érvényesülése úgy szokott napvilágra ö, kerülni, hogy egy állampolgár panasszal fordul hozzánk például. És ezen túl kell lépni. Tehát alapvető, hogy a közös fellépésünk, intézkedéseink sora megfelelően meg is valósuljon, úgyhogy a tagállamok átültetik a rendelkezéseket. És ez az önök parlamentjének, illetve az önök szakbizottságának is fontos szempont. és hangsúlyoznám a tagállamok szerepét az ügyek ezen szakaszában, hogy a jogalkotási munkánk, erőfeszítésünk eredményt hozzon a gyakorlatban. Másodszorban meghatároztunk három idei prioritást, és azt gondolom, hogy mindegyik a parlament aktív részvételét igényli feltétlenül. Hiszen azt gondolom, hogy nem árulok el titkot azzal, hogy akkor, amikor kitör egy botrány, akkor arra a tagállamok utólag mindig reagálni akarnak. Ezért is fontos, hogy folyamatosan rajta legyen a kameránk, úgymond, az ügyek menetén. És a belső piac e, például jó a vállalkozásoknak, de az adó elkerülés lehetőségét is felveti, és ezt meg kell előzni. Tehát, hogyha a beszámolókról szóló irányelvet az adóparadicsomok elleni fellépéssel kombináljuk, akkor ennek lesz konkrét eredménye. És itt nem csak európai, hanem Európán kívüli területekre is gondolni kell. Úgyhogy a tavalyi adóbevételek azzal együtt, hogy Washingtonban és nemzetközi fórumokon egyeztetéseket folytattam Steven Menucci új titkárunk, illetve a Trump új elnök tanácsadója gazdasági szinten számosan kérdésekről egyeztetett velem, amely számunkra és az amerikai kormány számára is fontos. Az Unió proaktíven részt vesz a nemzetközi jó kormányzásban az adó eh, területen. És a G20-ak szintjén ehm, azt mondhatom, hogy Amerika az úgynevezett multilateralizmus eh, terén eh, sokat tesz, ez nem lenne igaz, de ugyanakkor a protekcionizmus is túlzás lenne. És közben az éghajlatváltozás kezelésével párhuzamosan azért mégiscsak történtek lépések, és a G20-as eh, szinten némi vonakodás eh, tapasztalható ezen a munkaterületen. Valahol a vonakodás és a lelkes együttműködés között eh, tartunk éppen. Közösen dolgozunk tehát a CCTV rendelkezéseinek a bevezetése érdekében. És őszintén szólva önök nélkül ez nehezen fog menni. Vannak olyan vonakodó résztvevők, akiket inkább megértek, mint másokat, minden esetre most már formálódóban van az európai adóparadicsom nyilvántartás, és erre kidolgoztunk egy ütemtervet, minél előbb igyekszünk lezárni ezt a munkát. 2017-re szeretnénk összeállítani egy teljes körű adóügyben nem együttműködő adóparadicsom listát. És azután a következő lépésben igyekszünk az adóparadicsomok kedvét elvenni ettől a működési módtól. Mégpedig záros határidőn belül. Ez fontos eszköz, hiszen a nemzetközi vállalásunknak is így tudunk eleget tenni, valamint az átláthatóság, az a jó adóügyi kormányzás szempontjainak is így felelünk meg. Tehát intézkedésünk legyen hatékony és eltántorító jellegű. a tagállamok felé is ezt az üzenetet közvetítjük, tehát valós eredménnyel járó, hatékony szankciókat foganatosítsanak. Ahogy Karl Marx mondta, utólag majd mosolyogva kritizálhatjuk a gyakorlati eredmények fényében az elveket. Az adóparadicsomok sokak számára hoznak jövedelmet, bankároknak, eh, jogászoknak, többek között, és azt kell látni, hogy egy sor közvetítőre támaszkodik az adóparadicsomok működése. És az adó ügyi átvilágítás feltárhatja a gyenge pontokat, illetve hogy hol szivárognak el az adók és azután kemény kézzel oda csaphatunk. Legyen szó gazdasági társaságokról, vagy magánszemélyekről, fontos, hogy az adóhatósággal megismerkedjenek, és ez számunkra prioritás, amit megítélhetnek majd a szövegünk alapján, de én azt gondolom, hogy itt hibátlan az Európai Bizottság elkötelezettsége. Aztán a harmadik kérdés, amire felhívnám a szakbizottságok figyelmét, az áfacsalás, vagy csalás, szintén nagyon fontos, szervezett bűnelkövetési forma, és azt kell mondjam, hogy ez a terrorista szervezeteket is finanszírozza. Van a körhintacsalás, ami közismert európai szinten, és Ebbe gyakran beépülnek a bűnöző szervezetek is. Például a széndiokszid kvótákkal családkornak 5 milliárd euró veszteséget okoz ez bennünk, számunkra európai szinten. És a magas szintű héjacsalás a tagállami áfa bevételeket veszélyezteti, áfa réshez vezet, mi így fogalmazunk, 160 milliárd euró per év ennek az összege. 40-60 milliárd ebből határon átnyúló csalás eredménye. Nyugtalanító elkövetési formák nyomára jutottunk, meg kell mondjam, amelyek segítségével az áfát el lehet csalni, és kiderült, hogy szinte védtelenek az áfa elszámolási rendszerek. Most már dokumentált adatokkal rendelkezünk erről. Tehát, hogyha igazságosabb és jobban működő adórendszert szeretnénk, akkor intézkedésre van szükség. Nem szabad a határon átnyúló áfacsalásra úgy tekinteni, mint ami elkerülhetetlen. 1993-tól kezdve működik egy eredetileg ideiglenesnek szánt rendszer, és most már 24 év telt el, azóta állandósult, viszont nem kellően hatékony. Ez teszi lehetővé a csalásokat, És a tisztelt házat, az Európai Parlamentet is arra kérem, hogy dolgozzanak együtt velünk ennek a rendszernek az átalakításán, hogy lehetővé tegyük a nagy léptékű áfacsalás elleni fellépést. A szervezet bűnözésre és a terrorizmusra is így tudunk kemény csapást mérni. Nemrég egy holland dokumentumfilmet láttam, amiből kiderült, hogy mennyire elterjedt ez a jelenség. A következő gondolattal szeretném zárni. A legjobb erőfeszítéseinkre van szükség az önök szakbizottságával együttműködve, hogy valódi átláthatóságot teremtsünk. Az információk hozzáférhetősége nagyon komolyan veendő. És ami a bizottság által szolgáltatott adatokat illeti, több mint 650 dokumentumot zárt ülésen, és eh, több mint 800 dokumentumot pedig egyéb fórumokon osztottunk meg a lehető legjobb szándékkal. És az adóügyi magatartási kódex is ezek sorába tartozik. Egy kicsit talán csalódást kelthet az eddigi eredménye ennek a, az irányvonalnak. A célunk valóban az, hogy az önök szakbizottságának releváns dokumentumokat tudjunk adni a munkához. És nagyon komolyan veszük ezt a feladatot. Hogyha a magatartási kódexsel foglalkozó munkacsoport dokumentumait nézzük, itt meglehetősen széles körű információról van szó, és hogyha kizárunk bizonyos eh, bizalmas adatokat ebből, az nem veszélyezteti az önök munkáját, mert a tanácssal is közöltük, hogy a megfelelő tanácsi dokumentumokra is szükségünk van az eljárás során, de hát ugye a tanácsra nem tudunk nyomást gyakorolni. Együtt kell működniük az intézményeinknek, hogyha eh, figyelembe veszük a téma fontosságát. A vámbevételek esetén eh, Hensler asszony az illetékes, és éppen ma délelőtt eh, adtuk át a legfontosabb dokumentumokat, eh, remélhetőleg teljes körben. A hölgyem is uraim, ennyit szerettem volna mondani az adatcseréről, illetve az eszmecsere bevezetőjeként, és szeretném, hogyha az együttműködésünk közös eredményekhez vezetne. Most pedig köszönöm a figyelmet, szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm szépen. Biztos úr. Meg vagyunk győződve arról, hogy mi együtt, a parlament és ön dolgozunk majd a nagyon nehéz adóügyi kérdéseken. A fő problémánk ebben az esetben nem a bizottság, az együttműködési készség a parlament és a bizottság között nem, nem ez a probléma, hanem a visszafogott, hogy finoman fejezek ki magam, vagy blokkoló magatartás több tagállam részéről. Van itt még egy dokumentum, ami a eh, tax ruling-akkal eh, ilyen különleges adóegyességekkel foglalkozik. az érintett 11 tagállam egy kivétellel, és ez Luxemburg, nem feketetítették be, az összes többi igen. Még egy szövetségi berendezkedésű állam is, amely egy régióból áll. A, az akarat, hogy transzparensek legyenek Eh, a tagállamok. Nos, ez elég gyengén fejlett eh, akarat. És eh, az Európai Parlament szembeni bizalmatlanság nem helyén való. Magától értetődő, hogy és ez nem indokolható ez a magatartás azzal, hogy adóügyekben a tagállamoknál vannak a hatáskörök. A e, társasági e, adó, közös adóalap megállapítására irányuló törekvések, az e, adóparadicsomok elleni küzdelem, ezek is fontos témák. Kicsit később kezdtünk, és ön kicsit hosszabban beszélt, mint terveztük, de hát ez mindig így van, ezért kevés az időnk. Először a két társelőadó kap szót, és maximum 11-ig tarthat ez a megbeszélésünk. Először Kófrontról. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr, nagy öröm önt itt üdvözölni. Amit először említett a transzparenciáért küzd ez a bizottság is, ez a szakbizottság is, és az Európai Bizottság is, akár a kötáról legyen szó, akár a különböző nyilvántartásokról, a Egyértelmű, hogy a transzferenciára törekszünk. A beszámolói rendszerrel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Itt az USA-val kapcsolatos területen azt úgy tudjuk, hogy a közös beszámolói standardok kapcsán az USA nem áll készen arra az együttműködésre. Ez az ön benyomása is, és mit tehetünk? Ön említette az adóparadicsomok fekete listázásának a kérdését, és hát ennek kapcsán kellene megvalósítani a közös beszámolói standardokat. Milyen válasz fog adni a bizottság, hogyha az Egyesült Államok ezt nem működik együtt velünk? Visszatérve ezekhez a fekete listákhoz, ez a folyamat elakadt, és ez nagyon sajnálatos, és az is sajnálatos, hogy a e, széndiokszid kapcsolatos csalások nem elég indok ahhoz, hogy valaki rákerüljön a fekete listára. Említette a Code of Conduct munkacsoportot, az üzleti adózással foglalkozik ez a tanácsi munkacsoport 1988 eh, óta. Talán eljött az ideje annak, hogy a bizottság kiértékelje ennek a munkacsoportnak a munkáját és a mandátumát, hogy eh, fokozatosan ki lehessen vezetni a káros eh, adórendszereket, amelyek károsak a belső piac számára, a közös konszolidált társasági adóalappal kapcsolatos munkát is át kellene tekinteni, és talán egy új vízióra lenne szükség ahhoz, hogy a határon átnyúló káros adóverseny ellen mit kívánunk tenni a jövőben. Köszönöm szépen, biztos úr. Kérem, hogy próbálja betartani az 5 perces hozzászólási időkeretet. First, I'm, I'm, I'm pleased about the Először is örülök annak, az előrehaladásnak, amelyet a Iris el, elért. Levelet küldtünk valamennyi ö, jogi rendszernek januárban, és ez a folyamat lendületesen beindult. A tagállamok és a bizottság szakemberei márciusban találkoztak, és most <clears throat> értékeljük a befolyt adatokat különböző kritériumok alapján. A második fázisban a szakértői tanácsok a kérdőívek alapján begyűjtött információkat értékelik jogalkotás lehetőségi szempontból szeptemberig, és a szükséges tanácsi eljárások után december végére az ECOFIN tanács elé kerülhet az anyag, amelynek ugye az a célja, hogy a felsorolt országok megfelelő ellenintézkedéseket tudjanak hozni. Én bizakodó vagyok, a tagállamok ebben a témában most meglepően aktívak és együttműködőek. Ami az USA kormányát illeti, nem titok, hogy a kölcsönösség elvét alkalmazzuk az USA-val szemben az információ közlés kapcsán az USA beli partnereinkkel minden alkalommal ezt elmondjuk. Az USA ö, maga is érdekelt a globális küzdelemben az adó elkerülés adócsalás ellen, de jelenleg ott tart a dolog, hogy az USA szakemberi a saját jogalkotásukat tekintik át, hogy hol vannak benne rések, illetve lehetőségek további együttműködésre az EU-val. Most várnunk kell, hogy az új adminisztráció hát ebben mit lép és mit közöl velünk. Ami a magatartási kódex munkacsoportot illeti, nyilván EU-szerte fair adózási versenyt, sőt, hát ugye nem nagyon akarunk versenyt, de van, és ennek a munkacsoportnak az a feladata, hogy a problémákat láthatóvá tegye a tagállamok között, és ahogy önök is elmondták, mi is elmondtuk, azt reméljük, hogy a magatartás kódex értelmes reformja megszületik majd, amely minden tagállam számára elfogadható, hatékony, működőképes és fair, hiszen ez a fő szempont. Önök is ebbe az irányba gyakoroltak nyomást. Köszönöm szépen, Péter Jacseknek adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az érdekelne biztos úr, hogy hogyan értékeli a tagállami végrehajtás szintjét, az európai törvény végrehajtását azokon a területeken, amelyekről szó van, és tette konkrét lépéseket, amióta betölti mandátumát, hogy javítsa, erősítse a tagállami végrehajtás ellenőrzését, színvonalát. Van-e a bizottságnak kellő erőforrása ahhoz, hogy a jogalkotás átültetését és végrehajtását nyomon kövesse és ösztönözze? Illetve szeretném tudni, hogy mi a gondolkodás az tanácsadók működéséről, az ő munkájuk szabályozásáról. Elkezdtek-e valamit előkészíteni, várhatunk-e valamit a közeljövőben erre a szakmára vonatkozóan? Végül pedig 2013-ban ön levelet intézett minisztertársainak a bizottságban. Whether you, you consider that the directive on administrative cooperation hogy egy amerikai faktához hasonló EU jogalkotás szülessen. See any differences? És lát-e különbségeket az amerikai fatká és az európai tervek között? Mennyi köztük a összhang? Biztos úr, köszönöm. Öné a szó. A szolgálataimat arra utasítottam, hogy tempósan állítsák össze az új ö, átláthatósági ö, jogalkotási keretet. A bizottság az első lépéseket, a szerződéssegési eljárásokat, illetve a formális figyelemhívó, felhívó leveleket a tagállamoknak 39 esetben kiküldte, figyelmeztetve a tagállamokat arra, hogy ezt teljesíteniük kell. Erre válaszoltak, de négy tagállam elmaradt a válaszadással. A teljes körű értékelés, ellenőrzés, és hogy helyese a végrehajtás ennek az ellenőrzése, illetve a nemzeti jogba való átültetés még zajlik. Hat ország esetében van a átültetés tekintetében problémánk. A részleteket el tudják olvasni ezek nyilvánosak, de ez az értékelő eljárás, mondom, még tart, és úgy tűnik, hogy már csak kevés további szerződés szegési eljárásra kell sort keríteni. Úgy tűnik, hogy működik a dolog, mert a tagállamok úgy, úgy tűnik, hogy viszonylag gyorsan hajlandóak voltak reagálni, tehát úgy érzem, hogy a dolog működik, vagy működni fog, és bármikor tudok továbbiakat mondani arról, hogy hol tart az eljárás. Az utóbbi két év során az adóelkerülés adócsalás tekintetében nagyon sok minden történt. Most azokat is vizsgáljuk, akik ösztönöznek az adóelkerülésre, tehát hogy milyen prekurzorai vannak, ha úgy tetszik, az adóelkerülésnek, és mely cégek, cégcsoportok azok, amelyek enyhén szólva túl könnyedén kezelik az adójogszabályokat. Három ország vállalta, hogy nyilvánosságra hozza az átültetési lépéseit, problémáit, és a bizottság már előkészít éppen egy olyan jogalkotást, amely alapján valamennyi tagállamnak kötelessége is lenne ezt nyilvánosságra. Ami hozni, ami a fatkát illeti, nemzetközi normákról beszélünk, a bizottság ezekről párbeszédet folytat a harmadik országokkal, és a nem résztvevő országokkal is. Köszönöm szépen. Nyilván azt is szeretnénk tudni, hogy mely országok azok, amelyekre itt utalt, név szerint, hogy melyek fogadták el már a, ezt a köztes eljárást. Most a frakcióknak adok szó, Darius Rozátinak a néppárt részéről elsőként. Köszönöm elnök úr, köszönöm biztos úr, hogy eljött hozzánk és tájékoztatott minket. Két kérdésem van. Az első az EU tagállamok külső területeivel kapcsolatos, dependent territory angolul. Az a benyomásom, hogy több tagállam azt állítja, hogy nem tudja konkrétan közvetlenül befolyásolni ezen külső területek adó adóügyi szabályait, földrajzi és egyéb okokból. A Channel Islands, a Karib tenger térségében egyes területek, Hollandia külső területei, Egyesült Királyság, Franciaország rendelkeznek ilyen domtomokkal. A bizottság mennyire tudja, azt, hogy egyes tagállamok tudatosan ezekre a területeikre tolnak át bizonyos tevékenységeket, és adóparadicsomként működtetik kvázi őket saját jogi rendszerükön belül. És mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a tagállamok ne tegyék ezt, illetve jogszabályilag tilos és lehetetlen legyen ez a fajta kvázi határokon belüli adócsalás, elkerülés, arra hivatkozva, hogy ezek ugyan formálisan a tagállamok részét képezik, ugyanakkor más tekintetben autonómak, és ezzel visszaéljenek. Ezt meddig kell tűrni, hogy ez így van? Köszönöm. Uh, very quickly is on the last uh, uh, legislative initiative concerning és a, a public cbcr kapcsolatban a, lenne a, a második kérdésem. Az Európai Unió kívüli partnereinkkel folytatott vitákban az a gond merült föl, hogy a kereskedelmileg érzékenynek minősülő információ kiszolgáltatása a beruházások vonatkozásában ha megtörténik, akkor egyes cégek áthelyezik működésüket, vagy legalábbis székhelyüket, telephelyüket az egyik országból a másikba. Az USA, Japán, Kanada vonatkozásában merül fel ez a kérdés főleg, és ráadásul aláásná az OECD normákat a dolog, konkrétan a, a PEPS 13-as fellépés. And that may serve as a pretext for some of the members. És egyes tagállamok akár el is hagyják ezt a nemzetközi megalapodást a saját érdekeik miatt ezt fenyeget. Az amerikai szakértőkkel folytatott tárgyalásaik során mi derült ki? Köszönöm szépen. A jogalkotással kapcsolatban volt a héten már egy meghallgatás, megadom a biztos úrnak a válaszadás lehetőségét. Beaucoup de questions euh, en peu de temps. Euh. Rövid idő alatt jó sok kérdést adtak nekem, de igyekszem táviratilag válaszolni. Először is ön által említett problémával tisztában vagyunk, és ez az adóparadicsom listázás munkának a része, másik részről pedig az etikai kódex területére tartozik. Konkrétabban meg kell vizsgálni Jersey, Guernsey, illetve egyéb területek jogszabályainak a fényében. Tehát ezt is be kell vonni a magatartási kódexnek a megfontolásaiba, illetve globális megoldást kell rátalálni, ami az országonkénti beszámolást, a CBCR-t illeti, akkor, amikor az Európai Bizottság átláthatóságot, illetve publikus információszolgáltatást javasolt, akkor előre látható volt, hogy a beruházások bizalmassága és az átláthatóság szempont ütköznek majd egymással. És az OECD részéről Angel Guriával ezügyben értekeztem is. A tagállamok tegyék a dolgukat, és az Európai Parlament pedig felügyelje ezt a folyamatot. Bizonyos keretek és határok között elkerülhető ez az ellentmondás. Tehát az átláthatóság megteremthető bizonyos feltételek mellett. Úgyhogy a parlament is a maga úgymond vallási hitbéli meggyőződéseit érvényesítheti. Nagyon széles a támogatottság az átláthatóságnak, tehát én azt gondolom, hogy itt a támogatás az egyértelmű. A tanácsnál már nem vagyok ennyire biztos a bizottság viszi előre a maga publikus adatszolgáltatási projektjét, és aztán meglátjuk, hogy a tanácsnál pozitív vagy negatívan állnak el hozzá. Tegnap megvizsgáltuk a módosító indítványokat, és kiderült, hogy a parlamentben is nehéz lesz közös irányvonalat találni. A BEPS javaslat mindenképpen egy fontos kiinduló pont. Ami a tengeren túli területeket illeti, nem csak a összességében 23 ilyen területen kívüli adó paradicsom működik. A kollega is feltette az ezzel kapcsolatos kérdését, és valóban jobban kell figyelnünk ezekre a kérdésre. Poltang szociáldemokraták képviseletében következik. Köszönöm elnök úr, köszönöm Moszkvalici úr, hogy eljött hozzánk. Tegnap volt az első meghallgatás, az Európai Parlament a kötával, a közös társadalmi kapcsolatban elkezdte a vitát. Az Európai Parlament támogatja a javaslatot. Örömmel meghallgatnám, mi az ön véleménye a következőről. Egy európai válasz, ami véget vetne ennek a lefelé tartó adó versenynek, megszülethet-e? hogyha arra gondolunk, hogy a Trump adminisztráció megint csak bejelentett, hogy a társasági adót 35-ről le akarják vinni 15 ra ez az hagyományos amerikai rendszertől eltávolodik, és az önnek ön, ön hogyan gondolja. Tovább folytatódik majd ez a lefelé tartó verseny spirál. Hogyan látja ön a köta? Lehetne egy erre adott európai válasz? A második kérdésem az adótanácsadókra vonatkozik. Tudom, hogy van konzultáció, nem tudom, hogy ezt mikor fogják lezárni. Mi történik a tagállamokban? Az OECD, azt hiszem 12-es akciója az, ami szerint a tagállamok kötelező nyilvános, kötelezően nyilvánosságra kell, hogy hozzák az adótanácsadók tevékenységét lát elmozdulást. Ugyanis kulcsfontosságú ez a kérdés, ezzel tudjuk majd befolyásolni azt, hogy hát így ugye mindig a kínálat teremtheti meg a keresletet. Elnök, köszönöm. Kollega, valóban az adó tanácsadó kérdéssel kapcsolatban kiderült, hogy a Panama papírokkal kapcsolatban 300 százanyagból csak egy függ össze adótanácsadókkal. Önél szó biztos úr. Először is. Szeretném itt is megerősíteni, hogy az Egyesült Államok az egyik legfontosabb és megbízható partnerünk az információ cserében is Két héttel ezelőtt jártam az USA-ban, és tudtam tárgyalni több vezetővel, jelen asszonynal, Krisztin Lagárdal és másokkal is. Az én üzenetem az volt, hogy a bizottság mindig is abból indul ki, hogy az USA-nak és az EU-nak közösek az érdekei, és különbséget kell tennünk ilyen rövid távra vonatkozó nyilatkozatok és hosszú távú politika között. A múlt héten a társasági adó reform vagy változások kapcsán az USA-ban 39%-ról lecsökkentik a társasági adót, ez egyébként jóval magasabb volt, mint az általános társasági adó szint az EU-ban és az amerikaiak nagyon hatékonyan küzdenek az elkerülés, adókikerülés ellen. Múlt héten mi tudomásra vettük, a, az USA kormányzata bejelentette a társasági adó eh, reformot, a csökkentést, Ezt majd megvárjuk, hogy milyen részletes javaslatokkal eh, állnak még elő. Van a eh, hát tervünk a legrosszabb forgatókönyvre, lehet, hogy nagyobb lesz a kísértés, és esetleg valamilyen viszont válasz, viszont csapás is felmerülhet. De nyilvánvaló, hogy a környezet változik a társasági adó kapcsán, és a legjobb válasz az, hogyha továbbra is a webset hajtjuk végre, és a G20-ak keretében tevékenykedünk, OECD partnerekkel együttműködünk, és próbáljuk tovább vinni a közös társasági adóalap témát, mert ez a legjobb válasz, amivel az adóalapokat stabilizálni tudjuk. Vannak persze aggályok, de a közvetítőkre és az tanácsadókra vonatkozó javaslatunkat júniusban be fogjuk terjeszteni, és lesznek szankciók azokra vonatkozóan, akik nem teljesítik az új szabályokat. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr. Bent Luke úr, a professzor a következő az ECR képviseletében. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, biztos úr, hogy eljött hozzánk. Egy fontos elem a bizottság javaslatában, és itt a szakbizottságunk számára is, a pénzmosás adó csalás elleni küzdelem kapcsán az, hogy milyen információhoz jutatjuk a nyilvánosságot, nyilvántartás kapcsán, stb. De a kérdés az, hogy hogyan lehet feldolgozni ezeket az információkat. Vannak erre források. Itt ebben a szakbizottságban is én személyesen is különböző beszélgetések kapcsán olyan benyomást szereztem, hogy hát nincs elég forrás. Több tagállamból azt halljuk, hogy amikor gyanús esetek merülnek fel, ezeket bejelentik a jelenlegi szabályok alapján, Nos, az illetékes hatóság, különböző bűnüldöző szervek vagy adó hatóságok, ezeknek az bejelentett eseteknek csak az egy százalékával foglalkoznak. Tehát a szabályok megvannak, van egy gyanú, és mégis 99 százalékban nem fog történni semmi, mert egyszerűen nincs elég pénz arra, hogy a gyanús ügyeket felderítsék, hogy utána menjenek. Ez nyilvánvaló ellentmondás, a között, hogy egyrészt abból indulunk ki, hogy bűnöző tevékenységek három számjegyű adó, elmaradt adóbevételt okoznak az államoknak, és másrészt nincs elég pénz arra, hogy ezeket az ügyeket felderítsük. Itt tárgy és személyeszközök jelentős növelésére lenne szükség és ez megtérülne a megnőtt adóbevételekből. Hon, mi az ön válasz erre az ellentmondásra egyrészt, és mit tudna a bizottság és a parlament tenni, hogy ezt a valóban eklatáns tevékenység hiányt felszámoljuk. Köszönöm, Ke úr, biztos úr. Örömmel állapítom meg, hogy Luka úra egyetértek ebben a pontban, és nincs mindig ilyen egyetértés. A csalás, illetve az adó elkerülés ellen egyaránt küzdeni kell. És osztom ezt a megállapítást a politikai frakciójával. Nem csak szükséges, hanem hasznos is ezen munkálkodni európai szinten. Aztán, ami pedig egy európai narratívát illet, az európai polgárok egy ilyen narratívában gondolhatnák szépnek Európát. Ez valóban egy szép kép lenne. És azt gondolom, hogy ne túlozzuk el ugyanakkor az ügyeket, mielőtt európai biztossá neveztek volna ki. Pénzügyminiszter voltam két évig Franciaországban, a hazámban, és egy sor okot látok arra, hogy ambíciózus etikai, politikai és pénzügyi oka is van annak, hogy az adócsalás ellen egy közös akciót indítsunk. És természetesen feltétlenül szükséges, hogy az állami adóbevételeket biztosítsuk. Most már nem vagyok ebben a francia miniszteri helyzetben, de akkoriban az volt a gyakorlati tapasztalatom, hogy több mint két milliárd eurónyi bevételhez jutottunk az adóparadicsomok felszámolása keretében. Tehát összehangoltan kell azon dolgoznunk, hogy megfelelő közigazgatási kapacitás alakuljon ki, és még hatékonyabbá tudjuk tenni az adóelkerülés elleni intézkedéseket. És Ebben az összefüggésben hívnám fel az adóügyi műhely munkára a figyelmet. És itt dolgoztuk ki a megfelelő eszközöket a fellépésre. Ezeket igyekszünk is alkalmazni a gyakorlatban. A tagállamok sok esetben nem vevők arra az üzenetre, hogy az ő feladatuk, kötelességük az adminisztratív kapacitást biztosítani, hogy hatékonyabban beszedjék az adóbevételt, és fel tudjanak lépni az adóelkerülés, adócsalás ellen. De én ezt az üzenetet nagyon szívesen és gyakran közvetítem. Köszönöm szépen. Abban indulok ki, hogy a bizottságnál megvannak ezek az adatok, amiket megkap a tagállamoktól. Most az ALDE frakció képviseletében Malte Ruiz következik. Köszönöm szépen. Nagy örömmel hallottam öntől, hogy 150 milliárdos adóbevétel kiesés ellen eh, feltétlenül kell tenni valamit. Nyilvánvaló, hogy eh, itt politikai felelősséget fel kell vállalni, ez ügyben az úgynevezett dependent territories ezekkel a külterületi adóparadicsomokkal kapcsolatban. A brit Virgin szigeteken is nagyon sok vállalatnak van székhelye. Ön azt mondta, hogy meg fogják vizsgálni ezeket, 33 ilyen külső területen vannak ilyen adóparadicsomok. A kérdés az, hogy közvetlenül lehet-e az EU-s joganyagot, az aki kommunitárt alkalmazni ezeken a területeken? Milyen hatáskörei vannak önnek eh, erre. Ez mm, nem elég, ha csak gondolkozunk azon, hogy tenni kellene valamit eh, lehet, hogy szerződésmódosítás kellene. Ön is elmondta, hogy a közös társasági adóalappal kapcsolatos munka kapcsán is vannak aggályok. Mi ennek az oka? Talán erre még részletesebben kitérhetne. Köszönöm szépen. Biztos úr, öné a szó, most valamivel több ideje van. Kicsit több az időm, de elég egyszerű a válasz végül is. Kétágú a helyzet, amivel szembenézünk. Egyrészt unión kívüli területekről beszélünk részben, és hogyha így van, akkor ebből következik a listázás eljárására nézve, amely most eh, folyamatban van, hogy az ambíciózus ütemezést igyekszünk betartani. És csak ismételni tudom, hogy viszonylag elégedett vagyok az előrehaladással, és optimista, hogy az első átfogó európai adóparadicsom lista a szankciókkal együtt az év végére összeáll. A másik kategória pedig az unión belüli területeknek a kérdése. Ilyen vagy olyan országokhoz kapcsolódóan. Itt valóban az Aki Communautaire, a közösségi vívmányok keretében igyekszünk kezelni az ő helyzetüket. Ez viszont bonyolult. Mert hogyha kilépne egy ilyen terület az Unió, illetve ki fog lépni egy tagállam az Unióból, és ez bonyolítja a dolgot, aztán a közvetítők témakörét a következő javaslatunk célozza rendezni. Nem szabad olyan joghézagokat létrehozni, amik az ilyen területi visszaéléseket lehetővé teszik. Köszönöm. Crespo, bitte. Miguel Lubán Crespo következik a GUE képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm, biztos úr. Spanyolországban hét ö, menedzser, a Santander, illetve a Paribas vezetőit letartóztatott letartóztatták, mert politikusoknak és másoknak segítettek a pénzmosásban hogy elvonják az adózás alól ezeket a pénzeket. Itt nagy nemzetközi bankról van szó, és nagy vagyonkezelőről, akik aktív részt vesznek pénzmosásban. Úgy gondolom, hogy ennek kapcsán is jól látszik az, hogy a pénzügyi bűncselekmények valóban jelentős mértékben megfigyeltük. Ön azt mondja, hogy ez ellen kívánnak fellépni, szeretnék többet tudni arról, hogy milyen fellépést terveznek, vagy csak kozmetikáznak, vagy tényleg megpróbálják megoldani ezeket a problémákat. Ugyanis az állampolgárok már nem igazán hisznek az Európai Bizottságnak. Olyan sok olyan eset van, amikor a bizottság is sáros, ugye a LuxLeaks kapcsán kiderült, hogy Juncker sem volt ebben azért teljesen ártatlan, vagy gondoljunk Barózóra, aki a Goldman Sachs tanácsadójaként dolgozik, és most akarnak az adó tanácsadókkal foglalkozni. Milyen szankciókban gondolkoznak? Egyáltalán foglalkoznak-e ezzel a lehetőséggel a titoktartás vagy az üzleti titok feloldásában is lehetne lépni valamit. Valaminek történni kell, az EU kapcsán, vagy pedig csak a tagállamokra vár ez a feladat, hogy leállítsák az ilyen bűncselekményeket. Egy ilyen információs regiszterben is gondolkozhatunk, hogy az illegális adómodelleknek megszüntessük. Köszönöm. Ön említette, igen, hogy lesz ilyen javaslat, most valami konkrétumot szeretnének öntől hallani, parancsoljon. Par définition, quand une directive n'est pas encore proposée. Definíció szerint, amikor a kollégiumnak nem terjesztették elő egy irányelv javaslatát, még ö, egyeztetünk. Annyit mondhatok, hogyha valami intézkedést teszünk, hozunk a adóparadicsom közvetítői ügyében, akkor önöket bevonva fogjuk ezt majd tenni, hiszen nagy ennek a feladatnak a tétje. A célunk, hogy jogi és pénzügyi értelemben megszüntessük a, az adóelkerülés, adócsalás ösztönzőit, és ez a lényegi feladat. Tehát egyrészt pozitív ösztönzőket és átláthatóságot szeretnénk teremteni. A PANA szakbizottsággal való együttműködés szempontjából ez azt jelenti, hogy a továbbiakban is megadjuk, biztosítjuk a megfelelő információkat, és három elvet szeretnék megfogalmazni, amelyek mentén dolgozunk a taxud eh, vezetésével. Az első javaslatunk minden közvetítőre kiterjedne, tehát nem csak bizonyos szakmákat eh, ölelne fel, hanem az összes érintett szakmát. Aztán az összes adóoptimalizálást célba vennénk. Nincs egyelőre a megoldásokról átfogó és kimerítő lista, de van már egyfajta összeállítás. Itt nyilván megfelelő jogtechnikák alakultak ki. Megvannak az ismérvei ennek a területnek, és a lehető legjobb megoldásra törekszünk. Aztán a javaslatunk, ahogy említettem, minden érintett területre kiterjedne. Harmadik országokra a közvetítők esetén. És az adófizetők, adóalanyok számára határoznak meg olyan kötelező rendelkezéseket, amelyeknek eleget kell tenniük. Természetesen a szankciók kérdését is eh, kidolgozva. Köszönöm szépen, hogy tisztázta ezt, ez egy nagyon messzire mutató javaslat, amelynek most látjuk már a irányát. Éva Zsolinak adok a zöldek részéről szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr, hogy eljött. Nagy türelmetlenséggel várjuk a bizottság javaslatát a témában. Ismerjük, hogy ez egy nagyon elsődleges téma, és a a múlt héten is ugye kiderült a közvetítőkkel kapcsolatban sok minden. Az önjavaslatai közül az foglalkoztat leginkább, hogy ön úgy tűnik büntetőjogi felelősségről is gondolkodik, tehát az adócsalás, adóelkerülés a jövőben akár büntetőjogilag értelmezhető bűncselekmény is lenne, E, az egyes országokban van már hasonló szabály, de ezek többnyire nem kielégítőek, nem egyformák. A második, tehát hogy ez hogy alakul majd? A második kérdés, ö, e, ma este a bizottság egy milliárd euróról beszél a adóparadicsomok kapcsán, milyen elképzelésük van az Európa Európaradicsomok bezárására? Köszönöm, alelnök asszony. Biztos úr, akkor ismételni a szó. Két kiegészítő kérdés kapott, tehát a közvetítőkre vonatkozóan fontos, hogy hogyan definiáljuk a szót. Egy, egyesek ugye szolgáltatást végzőknek tekintik őket szakmákhoz kapcsolódóan, mások a gyakorlat együttműködés híveiként nem pontosítják ezt. az e elkerülési intézkedéseink között a bizottság ezt egy hard law-ként, kemény törvényként képzeli el az ellenük való fellépést, tehát nem a soft law sorolnánk, tehát erre törekszünk. Legyen egy teljes átláthatóság kötelező módon, adatszolgáltatásomból következtetéseket lehet levonni, és igen, büntetőjogi felelősség. Az önáltal említett példa, ugye, most nem olvastam még a Leszoárt, de, de ezzel kapcsolatban azt tudom csak mondani, hogy csak szigorú bejárást tudok elképzelni. Egy európai intézmény felelőssége, milyen kis, önöké is. Werner kollégait megerősíthetés, a többi párt képviselő is, az kell, hogy legyen, hogy az európai pénzek fölött nagyon szigorúan ö, őrködjünk, ha mi az adócsalás ellen elköteleztük magunkat, akkor nem engedhetjük meg, 0%-os toleranciát kell alkalmaznunk, hogy saját köreinkben ilyesmi előforduljon. Tehát nem kielégítő ugyan a helyzet, de azért jobb, mint ahogy tűnik. Tehát nekünk példaértékűen kell viselkednünk, ha vezető szerepet akarunk ebben játszani és a bizottság mindig is azon a véleményen volt, hogy azok a területek, országok, amelyek európai pénzeket kapnak, azok a lehető legszigorúbb elszámolással tartoznak. Nyilván az EFSIN belül a külső területekre vonatkozóan is új szabályozásra lesz szükség, de az európai intézményeknek, maguknak szigorú erkölcsi politikai felelőssége, hogy ezen a területen fedhetetlenek maradjanak. Köszönöm. Az EFDD-től nem látok senkit, akkor Barbara Kappalnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Moszkovicsi úr, hogy eljött ma hozzánk. Két témával kapcsolatban szeretnék kérdezni. Az adó paradicsomok fekete listája és az adóigazságosság ezek. Ugye állítólag az év végéig létrejön egy fekete lista, ez a bizottság prioritása, és ön elmondta, hogy biztosabban, hogy az ECOFIN ezt meg fogja szavazni, de azért jó lenne tudni, hogy mik is pontosan a listára kerülés kritériumai, ugye vannak az OECD kritériumok, a bizottsági kritériumok, ezekben benne van az átláthatóság, az adókulcsok mértéke, az együttműködési készség, stb. És akkor még van az FDF e lista, amely 25 pontban katalogizálja a kritériumokat. A vita közben feltűnt, hogy a pénzmosás elleni irányelv kapcsán a múlt heti Ekon szakbizottsági ülésen meglepődtünk, hogy a Panama botrányt nem akarják fölvenni erre a listára, Panamát. Hogy lehet ez? milyen alapon történik a fekete lista összeállítása, milyen beleszólása van az érintett országoknak ebbe. A CPIC kapcsán pedig ö, szerintem valamennyi jogalkotást át kell vizsgálni, mert nem lehet belenyúlni egy másik ország jogalkotásába, ha az ott megengedett. Ami az adó igazságossággal kapcsolatos kérdésemet illeti, az ECOFIN is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Ugye az a cél, hogy egyensúlyt teremtsünk a különböző jogi változás az új intézkedések alkalmazása és a jogbiztonság szempontja között. Sok vállalkozásnak ugye elvileg nincs kifogása a szigorú szabályokkal kapcsolatban, viszont azzal kapcsolatban van, hogy napi szinten változnak az adószabályok, és így nem tudnak tervezni. Hogyan ítéli meg ön a, a máltai elnökség által most kidolgozandó anyagot? Hogyan lehet ezt az egyensúlyt megteremteni? Megvan -e ez most ebben a javaslatban? Köszönjük. Akkor biztos úr, ennél szó. Ami a fekete listát illeti. Öt szakértői csoport dolgozik a témán, mint egy 30 szakember, és 92 szabály megalkotását, vagy hát 92 szabályt mérlegelnek. Úgy gondolom, hogy ez egy korrekt eljárás most. A kritériumok világosak. Három féle kritérium van ezek a PEPS kritériumai, átláthatóság. Az ECOFIN nem tudott ebben kompromisszumra jutni, de az elv világos, és folyamatosan szigorítani kell ezt a kritériumot, abban ebbe egyetértettek. Ami a pénzmosási kritériumot illeti, Jurova asszony talán maga jobban is ismeri a részleteket, mint én magam, de a bizottság, mint testület tudatában van annak, annak a parlament által is jogosan felvetett eh, problémának, hogy hogy egyes országok, mint a sajátom is, szürke zónához tartoznak. A harmadik kérdéssel kapcsolatban, hogy a máltai informális ECOFIN találkozón mit döntöttünk a témában. Az adó igazságosság nem érhető el, ha nincs stabil, kompetitív szabályozási környezet. Egyértelmű, hogy jogbiztonságra van szükség, adójogbiztonságra is. Tehát a legfontosabb szerintem is a jogbiztonság, a kiszámíthatóság. Mert minél kisebb ez, annál több a csalás. De, de, de nincs ellentmondás a stabilitás, a jogbiztonság és az átláthatóság ért vívott küzdelem között, Ezeket a lépéseket most meg kell lépni. A máltai elnökség nagy lendülettel teszi is ezt, és a máltai elnökség lesz a gazdája végül is mindkét szempont megvalósulását tükröző jogalkotásnak. Tehát kell egy strukturális, hosszú távú változtatás, és nem tudjuk elkerülni a rövid távú sokat sem, de szerintem is a legfontosabb a kiszámíthatósága, a stabilitás. És a Málta elnökség jelezzen, mert egy hang, egy hát mondom, Ludek eh, Niedermayer kap a néppártól a szót. Köszönöm, eljött hozzánk. Egy kérdésem lesz csak, de azt kérdezném előkérdésként, hogy ön szerint büszkék lehetünk az eddigi jogalkotásra, az USA-Kanada delegációkkal való tárgyalások kapcsán. Az előző két kérdéshez csatlakozik a kérdésem. Tudom, hogy a tárgyalások bonyolultak szeretném tudni, hogy mennyire valóságos ez a kölcsönösség, amelyről beszélt. És Jurova biztos asszony és az ön portfóliója közül hova esik a beneficial ownership témája? Számunkra ez egy fontos kérdés, hogy itt egy a részvények egy küszöbértékét meghatározzuk a jelenlegi 20-25%-ot a parlament túl magasnak tartja, szeretnénk ezt csökkenteni. Önnek mi a véleménye erről? És még egyszer köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm, hogy rövid volt a kérdés. Jó, fontos kérdés. Megadom a biztos úrnak a szót. Köszönöm szépen, Niedermayer úr, hogy nagyra értékelte az eddig elvégzett munkát és ez természetesen a közöttünk működő jó együttműködésnek köszönhető. A FATKA ügyében azt gondolom, hogy a DAC 2-eshez kapcsolódik, ami a banktitoknak véget vet. Ez a legerősebb eszköz a kezünkben a pénzügyi információk átláthatóbbá tétele érdekében. Ahogy az imént kifejtettem, ez a jogszabály már nem csak az Unióban, hanem globális szinten is létezik. Az Európai Bizottság 2019-ig jelentést állít össze ennek a rendszernek a működéséről, és ebben az összefüggésben tudjuk majd értékelni, hogy további intézkedésekre szükség van-e. Például a büntetések fokozása szükségesen, hogyha nem tesznek eleget a kötelezettségeiknek az érintettek. Azt hiszem, hogy e pillanatban az USA-val kapcsolatos mandátumról beszélni nem reális. A tagállamokkal létrejött megállapodás arról szól, eh, hogy annak keretén belül kell majd megoldani ezt a problémát, és ott érintjük majd a kölcsönösség kérdését is. Ami pedig a végső kedvezményezeti tulajdonos e, kérdését illeti, az egy hatékony eszköz az adó és csalás ellen. A pénzmosás elleni irányelv módosítását javasolja az Európai Bizottság. Az adóhatóságok férjenek hozzá a végső kedvezményezett tulajdonos adataihoz a nemzeti nyilvántartásból, és a nemzeti nyilvántartásokat pedig össze kell kapcsolni uniós szinten, ami implicit módon hallgatólagosan igent jelent válaszként a kérdésére. De hogy az adóhatóságok szervezetének az együttműködése ilyen bűncselekményekben nem került nevesítésre egészen konkrétan. Ez azt jelenti, hogy többféleképp lehet értelmezni az együttműködést. A szűkebb keret is azt jelenti, hogy az adó csalások határon átnyúló formái ellen fel tudunk lépni, és igénybe tudjuk venni a pénzmosás elleni irányelv rendelkezéseit is. Ezek alapvető fontosságú elemei a megoldásnak. Tehát utol kell, hogy tudjuk érni egy jogi személy mögött álló végső kedvezményezett tulajdonos magánszemét. És ehhez fel kell tudjuk használni a pénzmosás elleni nyilvántartást is. Azonban megvan ennek a jelenleg kialakult kerete, meg kell várjuk, hogy a tanács és a parlament között a tárgyalások lezáruljanak erről. És utána tudjuk megvizsgálni ezt a kérdést, hogy kell-e további javaslat. Köszönöm, biztos úr. Közben az órára nézzük, 10 óra 30-ig volt betervezve ez az ülés. Ha még van önnek egy kis ideje, miután a koordinátorok ülése következne, meg tudjuk nyújtani ezt a beszélgetést önnel. Emmanuel Morel. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy eljött ide, illetve az adó elkerülés elleni munkáért, és szeretnék köszönetet mondani. Két kérdést szeretnék önhöz intézni. Az országonkénti beszámolók összeállítása, az adatok nyilvánosságra hozatala, köztünk és az Európai Bizottság között vita alakult ki erről. Az adóalap európai országok, illetve unión kívüli országok esetében különböző nyilvántartást igényelne. És azt gondolom, hogy ha az egész világra kiterjedő adatgyűjtésbe kezdenénk, akkor az meglehetősen nehezen áttekinthető lenne. Tehát ön azt mondta, hogy optimista, de egyben körültekintő is, elővigyázatos, és azt gondolom, hogy ez nagyon helyes megközelítés, és az adóparadicsomoknak a hálózatát úgy tudjuk felgöngyölíteni, hogyha világosan látunk bizonyos fogalmak kapcsán. Tehát, hogyha azt mondják, hogy a 0%-os adó nem tesz adóparadicsomá egy területet, akkor én azt mondom, hogy azért ezt tisztázni kellene. És a parlament részéről felmerül a kérdés, hogyha nem tudjuk tisztázni a fogalmakat, akkor hogy is állunk majd az adóparadicsomok megszüntetése terén. Aztán én is hangsúlyoznám, amit ön említette, hogy az igazságos adó megoldásokra kell törekedni. Azt látjuk, hogy a társasági adó elvi kivetett értéke egyre erősebben eltér a ténylegesen befizetett adótól. Tehát a bizottság egyfajta átkapcsolási mm, megoldást javasol, egy switchover-t az adóparadicsomok esetében, ami egy minimális bevételt tenne lehetővé. Mégiscsak be kellene vezetni egy közös társasági adó minimumot, hiszen a multik Európában egy adóparadicsomhoz azért nem fordulnak, mert hogy legitim módon egy os adót fizethetnek számos országban. Tehát azt hiszem, hogy önöknek és a parlamentnek is fontos feladat ez. Ami az első kérdést illeti, most tájékoztattak, hogy Nagy-Britannia a tárgyalások során a Brexit előtt és után is azt akarja majd, hogy ő maradjon felelős a tengeren túli területeiért. Most kérem válaszoljon la, Grande-Bretagne continue. Nagy-Britannia továbbra is inkább pozitív és proaktív szerepet játszik egyébként az adó csalás és elkerülés elleni küzdelemben. Phil Hammond a kiváló az együttműködés. Ami pedig az adóparadicsom meghatározását illeti, egyszerűen az az adóparadicsom, amelyik nem működik együtt a világ adóhatóságaival és a fogalom egyéb részleteiről persze lehet még értekezni. Tehát minden esetre mi ebben az irányban gondolkodunk. Morel úr több kérdést is feltett. Az egyik a fekete lista, és az elővigyázatosság. Fenntartom, hogy én elővigyázatos vagyok. A nulla százalékos adó, szeretném tisztázni, hogy én csak annyit mondok, hogy ez nem megfelelő ok nem elégséges ahhoz, hogy egy területből adóparadicsom legyen. átvilágítjuk a különböző országokat és területeket világszerte, és aztán az idő során majd kiderül, hogy mely területek segítik elő az adóelkerülést és adócsalást. Tehát megvannak ennek a vizsgálódásnak is a korlátai, de egy megbízható és hiteles fekete lista áll a végén össze. Ami pedig az országonkénti publikus adat közlést illeti, én továbbra is optimista vagyok. Amikor a biztosi székbe beleültem, az első nap optimistán nyilatkoztam erről a kérdésről, vagyis hogy az adatokat igenis nyilvánosságra fogjuk tudni hozni nagyon fontosnak tartom azóta is, hogy előrelépjünk, és természetesen számítunk az Európai Parlament közreműködésére. Ez valóban egy harc, amit közösen kell lefolytatnunk. Fontos tartalékokat látok továbbra is ebben a témakörben. És a hatékony javaslatok kérdésére azt tudom válaszolni, hogy lesz-e minimális társasági adó? Hát erre nincs különösebb nyitottság, rendkívül vonakodnak tőle tagállami szinten, és nem egy, hanem számos tagállam tesz így. Úgyhogy egy minimál adót áterültetni ilyen körülmények között ellenkező hatáshoz vezetne. Ehelyett a tényleges megoldásokra kell törekedni, hogy az adó végül ne lehessen nulla, hanem effektíve adózzanak a társaságok, és ez ügyben kell a tagállamokkal együttműködni, tehát az, ami nevetségesen alacsony adó, az nem lett normális. Julian melo következik a néppárt képviseletében, aztán Raymond Finch, aki később érkezett, és még a ksdi még ketten kapnak szót, utána ezt lezárom, hogyha egyetért ezzel, biztos úr. Már most akartam lezárni a listát, tehát ketten eh, kapnak még szót. Köszönöm szépen, biztos úr, mindenek előtt szeretnék rákérdezni arra, hogy a törvényesség, az átláthatóság milyen szerepet játszik, amikor az Európai Bizottság Portugália szigetei, Ciprust monitorozza. A legalitás és a transzparencia elvét, elvének megfelelnek-e. Van egy nemzetközi üzleti központunk Madérán, amely nagyon fontos, nagy bevételeket termel, nagyon magas az adósságunk, a GDP 130%-a. Jelenleg a szélső jobbal együtt az államadóság leépítésére kapcsolatban a kormány is különböző terveket dolgozott ki. Az európai adófizetők pénzére is szüksége van Portugáliának, de még így is 50-60 évbe telne, amíg ezt a hatalmas államadóságot ledolgoznánk. Mi az ön véleménye erről? Köszönöm szépen a rövid kérdést, biztos úr parancsoljon Portugál területek, külső területek. Az átláthatóság kapcsán azt gondolom, hogy ez valóban egy fő szempont, és itt jelentős az előrelépésünk is. Tehát szeretnénk a pénzügyi adatok átláthatóságát, az egyedi adórendelkezéseknek az átláthatóságát biztosítani, illetve az országonkénti Eh, adatszolgáltatás rendszerét kialakítani publikus adatokkal. Nagyon fontosnak tartom, hogy sokkal zöggenőmentesebben tudjunk hozzáférni a szükséges dokumentumokhoz a partnereink adó hatóságai részéről, hogy hatékonyan felvegyük a harcot az adó elkerüléssel. Eh, ez egy folyamatban lévő eh, fejlődési szakasz, és ez nem fog leállni. Ami a parlament és a tagállamok szerepvállalását illeti, itt sok esetben harcokat folytatunk, reagálnunk kell az új technológiák megjelenésére, és a különböző mentességeket is kezelnünk kell, miközben sokszor utólag értesülünk csak, ez pedig valóban botrányos és e, úgy gondolom a bizottság részéről, valamint az önök szakbizottságával is egyetértek e, vélhetőleg ebben, hogy e, közösen kell dolgoznunk ez ellen, az utólagos reagálás ellen. Portugálul csak keveset tudok, de valamennyit beszélek, sőt már beszédet is tartottam portugálul. A portugál kormányjal tartjuk a kapcsolatot. A cél az, hogy csökkenjen a deficit. Nagyon remélem, hogy a túlzott deficit eljárásból mielőbb kikerül az ön hazája, ami egy új európai együttműködési szakaszt indíthat majd el. Ez persze egy kényes, hipotetikus kérdés. más országokkal is tárgyalunk, egyeztetünk, és hát nem könnyűek a megoldások. Das stimmt. So, jetzt Herrn Raimond Finch. Akkor Raimond Finch az utolsó a listámon, és utána hárman a KCDI eljárásban fejenként egy percben. És köszönöm szépen, biztos úr, hogy még tovább rendelkezésünkre áll. Köszönöm, elnök úr, biztos úr a parlamentben a hallottunk már nagyon lánglelkű felszólalásokat különböző kereskedelmi kérdésekben. Itt most beszéltünk a fatkáról. Mi az ön véleménye a jövőbeni EU jogszabályjal kapcsolatban? Valamennyien tudjuk, hogy sok pénzintézet a fatka miatt utasít el ügyfeleket. Egyes, egyetértően azzal, hogy az EU állampolgárok számára kedvezőbb lenne, ha nem lenne ilyen európai fatka? Köszönöm szépen, ez egy nehéz kérdés, parancsoljon. Nem tudom, hogy milyen értelemben gondolta az elmondottakat de az Európai Bizottság egyáltalán nem ellenzi az ön által említett megoldást. Hogyha mindenkit arra kell emlékeztetni, hogy tisztességes, jó adófizetőként kell, hogy viselkedjen, hogy ne a deficitet növeljük, hanem csökkentsük, és a jogi, illetve pénzügyi megoldásokkal ne veszélyeztessük az adóknak a beszedését, még akkor sem, hogyha ezzel rendkívül előnyös konstrukciókhoz juthatnánk hozzá. Nos, én azt gondolom, hogy másfelől a gazdasági hatékonyságot és az átláthatóságot nem lehet szembeállítani. Nem lehet a befektetést és az átláthatóságot egymással szembe helyezni erős és nagyon éles versennyel jellemezhető a gazdaságunk. Olyan mechanizmusokra van szükség, amelyek társaságbarátok, eh, vállalkozásbarátként láthatók, ami a CCTB-t, a közös konszolidált eh, társasági adóalapot eh, illeti. A cél, hogy egyszerűsítsük így a vállalkozások életét, és ezzel párhuzamosan az adóelkerülést is csökkentsük részemről ez egy politikai üzenet. Arra kérem önöket és mindenkit, hogy segítsék a bizottság munkáját a tagállamok meggyőzése terén. Tehát valóban közös és konszolidált adóalapra van szükség nem elég a kettő C, most itt az angol betűszóra gondolok, hanem mind a három C-re, a közös, a konszolidált és társasági összetevő, és fontos ebben a rendszerben. Ami pedig a fatkát illeti, ahogy említettem, a DAC 2 irányelvet, ami megszünteti a banktitkot, megfelelő megoldásnak tartom, és ez valóban ösztönöz az adózásra. Az amerikai törvény területen kívüli hatája tulajdonképpen részünkről elfogadott, és az Egyesült Államokkal kétoldalú megállapodással rendelkező országokra is így terjed ki. Tehát ez egy eljárási kérdés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Most még háromszor egy percben kollégák kapnak szót. Anna Gomes először egy percben. Moszkoviszi úr, visszatérnék Portugáliára, a Trojka, aminek tagja volt az Európai Bizottság is, azzal foglalkozott, foglalkozik, hogy mintegy 22 milliárd euróra rúg az az összeg, amely 2011 és 14 között a Panama dokumentumok szerint adóparadicsomba került, és a kérdésem, hogy az Európai Bizottság aggodalmainak adott hangot, és erről levelet is írt, és köszönöm az elmondottakat, illetve további információkat is várunk majd. Genf, Szingapur, de Luxemburg is felvethető, hogy mint olcsó adó kikötők veszélyesek, aggódnak-e ezügyben? Köszönöm szépen, Bent Luke. Köszönöm. köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm, hogy ilyen engedményeket tett, és remélem, hogy jövőben is ilyen fontos pontokkal kapcsolatban, mint amilyen a 125. cikk és a jogalap erre hajlandó lesz. De nem válaszolta meg a kérdésemet azt, hogy miért ilyen kevés forrásuk van a tagállamoknak, hogy gyanús ügyeket feltárjanak. Ön francia pénzügyminiszter volt, Franciaországban is a gyanús ügyeknek csak egy százalékában indul vizsgálat Hát persze előfordulhat, hogy a tagállamok azt mondják, hogy hát nem éri meg, mert az a bevétel, ami keletkezhet, hogyha a gyanús ügyeknek utána mennek, ez nem elég nagy. A bizottság egyszer itt a tagállamokat talán rászoríthatná arra, hogy számolják ki, mennyi plusz bevételre tettek szert, hogyha az adó bűncselekmények kapcsán mindítanak vizsgálatokat és nyomozásokat, és hogyha ezt meg, kellene, meg lehetne kérdezni minden tagállamot, ha tudnánk, hogy mennyi az ennek köszönhető bevétel, akkor talán tovább tudnánk lépni. Elnök, köszönöm szépen, Luke professzor és Louis Michel egy perc. Köszönöm szépen, biztos úr. Először is eh, gratulálok. Én magam is tagja voltam ennek a belső eh, bizottságnak, és azt láttam, hogy nagyon kemény és erős elkötelezettséggel dolgoznak a kitűzött célok érdekében. Egyszerű kérdésem elsőként, hogy hogyan becsülik mekkora az illegális kontra legális összegeknek az aránya. Mert nem mindegy, hogy a jogszerűség, illetve az erkölcsösség szempontjából mely kategória hogy alakul. Azután készül-e az adócsalás, az optimalizálás, az agresszív adóoptimalizálás fogalmaknak a meghatározása, mert ezek gyakran összekeverednek, illetve vissza lehet élni velük egyes jogszabályok értelmezésében. Elnök, köszönöm, Michel úr. Köszönöm szépen, és az utolsó kérdésekre akkor kérem válaszoljon, biztos úr. Anna Gomesnek válaszolnék először Köszönöm, hogy franciául beszélt, a portugál. Egyetértek az aggodalmával, közösek a céljaink az Önök szakbizottságával. A bizottságnak is az a motivációja, hogy vám ügyekben kövessük a fejleményeket, és ez egy valódi kontroll. Ami a Luka úr kérdését illeti, itt egy kicsit tovább mennék. A DAC irányelvben konkrét statisztikai adatok is találhatók arra vonatkozóan, hogy az egyes tagállamokra milyen hatással van a dolog, és ezek nyilvánosak. bizonyos, bizonyos adatok pessimizmusra, mások optimizmusra adnak okot, de ez a jelentés mindenképpen nagyon fontos. Ami Louis Michel kérdését illeti, köszönöm a biztatást. Ebben a pillanatban nincsen még becslésünk. a legális és illegális tevékenységek arányára vonatkozóan, de amint meg lesznek az eredmények, ezeket megosztjuk önökkel a pénzügyi szolgáltatók közvetítőkre vonatkozóan. Ami a, az adó optimalizációt, adó elkerülés definícióját illeti, igen, valóban nem létezik teljesen pontos és elfogadott közös definíció. Az adóhatóság szempontjából minden, ami nem szabályos, ilyennek minősül, és lekövetendő. De az agresszív adó optimalizáció, ugye az nem adóhatósági fogalom, az inkább politikai fogalom, létező jelenségről van szó nyilván, amely minden cégnek, de főleg a multicégeknek ugye jellemzője, hogy ki tudják játszani az országokat egymással szemben, mert hogy elég nagyok, és ez valóban adó erózióhoz vezet egyes országokban. A agresszív adóügyi tervezés csak ugyanilyen szinten, globális szinten lesz visszaszorítható. Erről még sokat kell majd egymással beszélnünk. Gyors, bár tudom, hogy nem kielégítő választ adtam. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm a szakbizottságunk nevében is, hogy elfáradt hozzánk sőt 16 perccel tovább maradt, mint tervezte. Úgy érzem, hogy önnel, önben ö, valódi szövetségesünkre találtunk az adó elkerülés, adós csalás elleni harcban. Ez ö, örömmel tölt el, sok kolléga ezt szóvá is tette. Elő, a beszéde elején mondott valamit a dokumentumok hozzáférhetőségéről erre majd akkor még rákérdeznénk, és azt is megígérte, hogy a közvetítőkről eh, majd újra beszámol nekünk, tehát újra el fog jönni hozzánk. Ezt is várjuk, ezzel akkor most lezárom ezt a kört. 5 perc szünetet tartunk, és utána zárt ajtók mögött a koordinátorokkal folytatjuk, ezért kérem, hogy ezelőtt az 5 perc alatt, akik ezzel nem jogosultak részt venni, azok hagyják el a termet. Köszönöm.